Európai Parlament egyre több és több pénzt akar, de a demokrácia arról szól, hogy az emberek érzik, hogy az, amely az életüket érintő döntéseket illeti, ők is belefolyhatnak ebbe. Ez ugye a szubszidiaritás egyik elve. Ezért azt javasolnám, hogy ne automatikus pilótát használjon a ház, hanem tartja tiszteletbe a szubszidiaritást, és hagyja, hogy a nemzeti kormányok döntsenek, és ne Brüsszelbe utalják ezeket. Így talán a központi kormányok népszerűsége, az állampolgárok elkötelezettsége javulni fog, és remélem ez így lesz az Egyesült Királyságban is, miután következő hozzászóló zdekovsk képviselőtársunk a néppártból. Eh, Köszönöm. talán nem vagyok brexit párti képviselő talán nem úgy mint a brexit párti tagok én is elmegyek az ügynökségeinkbe, és tudom, hogy mit csinálnak, hogyan dolgoznak, tudom nagyon jól, hogy mit csinál az Európai Unió. És bár támogatom az EU reformját, tudom, hogy ez a költségvetés konszenzuson alapul. A konszenzus pedig az Európai Bizottság bizonyos javaslatán alapul, módosítókon, megjegyzéseken, amelyeket az európai országok eh, fogalmaztak meg, illetve az Európai Parlament és nem buborékban élek, mint egyes képviselők itt az Európai Parlamentben, akik úgy gondolják, hogy teljesen el vagyunk szakadva a népünktől, az állampolgárainktól. Én elmegyek ide, elolvasom az auditorok jelentéseit. Tudom, hogy pénzre van szükség, például az ügynökségeknek 2,43 millió euró mert például ez az ügynökség pillanatnyilag a Galileóval foglalkozik. És hogyha az átalakulását véglegesíteni akarjuk ennek az ügynökségnek, szükség van ezekre a forrásokra. És új kihívásokkal is szembe kell néznünk, főleg ami állampolgáraink biztonságát illeti, illetve a navigációs jelzőrendszerek kiváltása, és ennek az ügynökségnek más képességei, nagyon remélem tehát, hogy meg lesznek a források, és a finn elnökség a legjobb lesz majd, amíg kompromisszumot teremt. Uh, would you put on the... You, you have a blue card request from Mr. Sokol. Sokol úr kékkárdas kérdését elfogadja? Hvala lijepa, gospođo potpredsjednice. Pa kolega Zdeho... Köszönöm szépen, alelnök asszony. Szehoszki úr, említette a Brexit párti kollégáinkat. A kérdésem a következő. Miért gondolja azt, hogy annyira elégedetlenek? Ha az EU nem létezne, akkor soha nem lett volna lehetőségük arra, hogy ezeket a nyilatkozatokat tegyék ilyen nyíltan. Miért tájékoztatnak félre, és miért hazugságokat terjesztenek abban a kontextusban, ami a saját rabatjukat illeti. Nem értem. Köszönöm a szót. Nem hiszem, hogy még 30 másodpercre is szükségem lenne. Én pszichológiát tanultam Ausztriában, és nagyon sok frusztrált ember volt ott, nagyon sok eset, frusztrációra, amiket tanulmányoztunk. És

A brit kollégáknak azt mondanám, hogy ne aggódjanak Európa és a nemzeti költések miatt, mert van egy olyan szabály, amely szerint 3%-os célt kell elérjünk évente, és hogyha 4 és 5 százalékról beszélünk, a, a GDP 3-4 százalékáról. Johnson úr instrukciói szerint a közkiadásokat növelni kell önöknél annak érdekében, hogy a Brexit folyamatot ellensúlyozzák, úgyhogy a briteknek most 5%-ot kell majd fizetni, nálunk pedig csak 3%-os többet, úgyhogy ha visszagondolnak az elmúlt 10 évre, az is világos, hogy további forrásokra lesz szükség, és hiszem, hogy a tanácsnak segíteni kell, hogy megfelelő szint. Próbász képviselő úr az Európai Néppártból. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo! chcę zacząć od gratulacji dla sprawozdawczyni osiągnięcia trudnego. Köszönöm a szót. Azzal szeretném kezdeni, hogy gratuláljak előadónknak. Sikerült jó kompromisszumot találnia. Egyetértek, az uniónak aktívabban kell fellépnie a kulcsterületeken 2020-ban. Költségvetésünket 2,7 milliárd euróval növelni kell a bizottsági tervezethez képest. Mi 171 milliárd eurót javasoltunk költségvetésre, hogy a az éghajlatot aktívan védhessük. A fiatalok foglalkoztatottságára, az Erasmusra, a KKV-kre, a kutatás és a fejlesztésre, beleértve azt a rendkívül fontos kutatást, amely a különböző daganatos betegségekre és a rákra vonatkozik. Ezen kívül segítenünk kell az afrikai sertéspest is, és egyéb fontos betegségek leküzdésében ez előző nagyon sok családot sújtott Lengyelországban. Egy innovatív programot is javasoltam, amelyel monitorozhatnánk a fekete hálót, és így a kapcsolódó szolgáltatásokat is segíthetnénk, és így megvédhetnénk az állampolgárokat az illegális tevékenységektől az internet fekete területein. Hölgyeim és uraim, Remélem, hogy holnap a kompromisszumot támogatjuk. Következő szó, hozzászóló Hává képviselőtársunk az Európai Néppártból. Doamnă președinte, domnilor, domnule comisar, Tisztelt elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim, kedves képviselőtársaim! Szeretnék köszöntet mondani, hogy most itt szót kaptam. Új képviselő vagyok, ezért egy kicsit félek, hogy itt egyedül maradok ebben a nagy teremben. Mert úgy látom, hogy mindenki hozzászól, és utána ki is megy innen. Úgyhogy ami a legdemokratikusabb, az az lenne, hogy egymást meg is hallgassuk, és megvárjuk egymást. Itt ugye szolidaritásról és Európáról beszélünk. Itt pedig lehetőségünk van arra, hogy itt meghallgathassuk egymást. Ez azt hiszem nagyon fontos feladatkörünk. Ha nem értünk egyet a csökkentésekkel, én sem fogok erre szavazni, főleg ami a helyi közösségek harmonikus fejlesztését érinti. Egyre kevesebb pénz fordítódik ugyanis erre a célra. Mi azt szeretnénk, hogyha Európa tényleg nagyon fontos feladatot vállalna fel az éghajlatváltozás, a versenyképesség terén, nagyobb egyensúlyt szeretnénk teremteni szociális szempontjából, és ezért felelősségteljesebb költségvetésre van szükség. És főleg itt kellene maradnunk, hogy egymást meghallgassuk, hogy utána... Szóló Spiráki képviselőasszony az Európai Néppártból Köszönöm szépen, elnök asszony, oettinger biztos úr, miniszter úr. Úgy gondolom, hogy ha megnézzük a csökkentéseket a 2020-as költségvetésben, hogyan hat ez majd a kutatásra, a munkahelyteremtésre, az ifjúsági garanciára, és arra a képességünkre, hogy segítsünk más finanszírozásokat is. Nézzük meg például a több éves pénzügyi keretet, 2021-2027 között milyen hatással lesz ez a költségvetés erre. Úgy gondolom, hogy ezt is meg kell néznünk, és meg kell találnunk a lehetőséget a további időszakokra, a finanszírozásra. Egy tisztességes átmenetre van szükség, ezt szoktuk mondani. Ez rendkívül fontos számos ország számára, mint például Görögország számára is. És meg kell találnunk a pénzt arra, hogy szembeszálljunk a klímaváltozással és a többi nagy feladattal. Úgy gondolom, nézzük meg még egyszer ezeket a csökkentéseket, és éljünk a lehetőséget az előre bejelentkezett hozzászólásoknak ezennel vége az azonnali catch the eye hozzászólásra öten jelentkeztek elsőnek megadom a szót csuhodaru képviselőtársunknak a szocialisták és demokraták frakciójából. csuhodaru képviselő úr öné a szó. doamnă președintă sunt tudor ciuhodaru medic. nagyon köszönöm a szót. én orvos vagyok, a sürgőségi ellátásban tevékenykedem Romániában. Szeretnék önöknek beszélni erről a városról, erről a kórházról, és erre gondolok, amikor olyan keveset beszélünk az egészségről. Nagyon sok programra lenne szükség ezen a téren, orvosra, és az orvosok a többletpénz segítségével hatékonyan lépetnének fel sürgőségi esetekben, például, hogyha tűzvész van, vagy természeti katasztrófa sújt egy területet. Mi úgy gondoljuk, hogy hatékony intézkedésekre van szükség, hogy az ilyen jellegű segítségnyújtás lehetővé váljon. Tehát minden beteg, potenciális európai beteg nevében arra kérem önöket, hogy vegyék figyelembe a polgári védelmi mechanizmus fejlesztését, amely elősegítené az orvosok munkáját, a logisztikát, a helyszínen való fellépést, hogyha például a betegek kritikus helyzetben vannak és kritikus állapotba kerülnek. Nagyon fontos, hogy az orvosok felléphessenek ilyenkor. Nagyon fontos lenne ez, hogyha az európai költségvetés keretében finanszírozható lenne. Egy olyan programra van szükség, amelynek segítségével európai szinten felvehetnénk a versenyt a rákkal szemben. Ez nagyon fontos lenne az egészségügy terén is. Köszönöm. Hozzászólásokra van lehetőség a kecsdiára, és most megadnám a szót Wallace képviselőtársunknak a GUE-ból. Egy percre. Köszönöm szépen. Itt a azt mondja a bizottság, hogy a növekedésről beszélünk, a fiatal emberek, a klímaváltozás elleni küzdelem, emberi jogok, de az állandó növekedés a klíma elleni, klímaváltozás elleni fellépéssel nem hozhat össze. Növekednek az emissziók ezek után természetesen, nem állnak le a dolgok. Ez egy vészhelyzet, amiben vagyunk, de többet beszélünk, mint amit csinálunk. Igazából nem tudunk lépni. Meggyőződésem, hogy több tartalékot kéne mobilizálni a költségvetésben. Nem mondhatjuk, hogy minden rendben. Természetesen el kell tenni pénzeket az esős napokra, de vannak nehézségek. Ugye van ne- szegénység, sőt, növekszik a szegénység. A kis és középvállalatok egész Európában szenvednek. Miért nem foglalkozunk ezzel? Miért nem használjuk fel erre a pénzt, hogy az egyenlőtlenségeket kezeljük. Az emberi jogokról is beszéltek. Persze, nagy dolog az az emberi jog, de ö, ö, a lakháshoz való jog, az egészségügyhöz való jog, stb. Ezzel miért nem foglalkozunk? Európai értékekről beszélnek, a civil szervezetek támogatásáról hogy ezzel támasztjuk alá, segítjük a jogállamiságot és a demokráciát. Mi van a katalóniai emberek bebörtönzésével? Julian Assange börtönbe kerül. Ilyenkor mi van? Tehát ez, ez is benne van az önök megközelítésében? Te, köszönjük szépen. Most megadom a szót Szokol képviselőtársunknak az Európai Néppártból. Hvala lijepa, gospođo potpredsjednice. Klimatske promjene... Köszönöm, tisztelt alelnök asszony az éghajlatváltozás, a technológiai fejlődés, migráció, új geopolitikai kihívások, ezek mind olyan aspektusok, amelyekkel az EU-nak szembe kell néznie. Örülök, hogy a parlamenti javaslat a legprogresszívabb. És nem felejtkeztünk el a kohéziós politikáról, sem a közös agrárpolitikáról, amely az a szolidaritási alap, amelyen az EU-t alapították. Szolidaritáson a kevésbé fejlett országokkal, mint például Horvátország is, amely az én hazám. A parlament javasolta, hogy a Horizont 2020-as költségvetési sort 1 milliárd euróval megnöveljék. Gyakorlatilag arra van szükség, hogy regionális elosztás szempontjából egyenlőség legyen, ami a Horizont 2020-as programot illeti, a pénznek aránytalan mennyisége kerül a gazdagabb országokba, ahol jó kifejlett infrastruktúra van már, és relatíve előnyel rendelkeznek a kevésbé fejlett országokhoz képest. Szerintem megfelelő Azonos kiindulópontra van szükség a tagállamokban, valós kohéziós politikán ke- keresztül, ahol a kevésbé fejlettek felzárkózhatnak a... Hozzászólunk Mavrides képviselőtársunk a Szocialisták és Demokraták csoportjából. Öné a szó, képviselő úr. It's you. Yes, it's you. Mavridis is my last name. Mavrides. Yes, Mavrides. yes, it's fine, it's fine, it's okay. Όσοι επιθυμούμε μια δυνατή Ευρώπη, aki Európát akar, erős Európát, az pénzt is kell, hogy hozzárendeljen ehhez, hogy ez megvalósul, megvalósulhasson. Nézzük meg a számokat. Biztos úr, hallottam, amikor projektekről beszélt Törökország esetében, azt mondta, hogy itt többletérték keletkezik az Európai Unió számára. Biztos úr, hogy amikor a legutóbbi parlament összeült, ön is itt volt, és én is, és akkor beszéltünk már a költségvetésről. És ez öt évvel ezelőtt történt, akkor észszerűnek tűnt, amit tettünk, de mi történt ezek után? A törökök aláássák a saját országukban a demokráciát, és felléptek Észak Szíriában, Afrinban, tették, ahogyan tudjuk, hogy tették, és Ciprus körül kizárólagos gazdasági övezetet akarnak létrehozni. Úgy gondolja, hogy ugyanaz a módszer, amit most alkalmazunk, ezúttal jobb eredmény. Sónak megadom a szót Keleher képviselőtársunknak a Renew Group-tól. Uh, just to say at the outset, I mean, while we're talking about this debate, there are chambers egész Európában természetesen, akik hallgatnak bennünket, és itt fontos a nemzeti kormányok véleményét is figyelembe kell venni, a stabilitási és növekedési paktum idején is így történt. Folyamatosan beszélünk a kihívásokról, demográfiai, a előregedés, a környezeti kihívások, kutatás, fejlesztés hiánya, innováció hiánya az Európai Unióban, és számos más területen nem tudtunk eleget beruházni. Nem csak az euróról beszélünk, vonatkozik ez a nemzeti kormányokra is. Kötelezővé kell tenni, hogy újra megvizsgáljuk, hogy hogyan tudunk a jövő érdekében beruházni az infrastruktúrába, például a fejlesztés érdekében olyan területekre, ahol hosszú távon tudunk eredményeket elérni. A növekedési és stabilitási paktum alapvetően fontos a jövőbeli befektetések szempontjából. Azt gondolom, hogy ez egy nagy kihívásnak egy apró része csak, hogyha a költségvetésről beszélünk. Tehát mindenkihez fordulok azzal, nézzük meg, mit tudunk tenni, vizsgáljuk felül újra, hogy felrázzuk a saját kormányainkat is a hosszú távú beruházások érdekében a környezetbe, oktatásba, infrastruktúrába, hogy ez az Európai Unió dinamikusabb legyen. Zászólásoknak vége, és akkor szeretném megadni a szót Ötinger úrnak a bizottság nevében, kérem válaszoljon. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Elnök asszony, hölgyeim és uraim! a munkatársaimmal intenzíven végighallgattuk a kritikus felvetéseket, aggájaikat, javaslataikat, elvárásaikat, és a következő órákban, napokban nyilvánvalóan átfogó értékelést fogunk készíteni erről. Ez lesz az alapja egy végrehajthatósági dokumentumnak, amit egy néhány napon belül előterjesztünk önöknek, ahol szerepelnek a parlament módosítói is a holnapi döntésük után itt a parlamentben, de vonatkozik ez a tanács módosítóira is, amelyeket már időközben megkaptunk, és ezeket értékelni fogjuk, ezeket a javaslatokat. Egyébként pedig a parlament témájáról is beszélünk, hogy milyen feltételek kell lehet hozzányúlni a tartalékokhoz, feltárjuk ezt, és így reméljük hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a 2020-as költségvetést végre tudjuk hajtani a tartalékok felhasználása nélkül. Mick Welles hozzászólását nagyon érdekesnek tartottam, és ezzel röviden foglalkoznék is. Ugye a kérdés a növekedés, a gazdasági növekedés rossz-e a klímavédelemhez és a környezetvédelem szempontjából. Ezt én vitatom, ezt a kapcsolatot. A gazdasági növekedést el tudom képzelni úgy itt az Európai Unióban, hogy ez nem a klímavédelem ellen van, hanem a klímavédelem érdekében történik, vagy legalábbis semleges a klímavédelem szempontjából Két gondolatot engedjenek meg ezzel kapcsolatban. Az egész szolgáltató szektor, a emberek ápolása például, amikor továbbképzést, oktatást erősítünk, hogyha a gyerekek nevelésére nagyobb súlyt helyezünk, ez növekedést jelent persze, de emissziók, kémények, CO2 kibocsátás ebben nincsen. Ezért a kérdés mindig valójában az, hogy a, hol, hol akarunk növekedni, mi a célunk a gazdasággal. A második, hogyha az energia példáját veszük, és a szélenergia mellett vagyunk, Írországban már sok van, és még többet szeretnének, természetesen ez acél kell, alumínium, réz és beton, ha ilyen erőműveket építünk. A kérdés most az, hogy az acélt, a rezet, az alumíniumot, a betont hogy tudjuk előállítani modern acélüzemekben, amik nagyon hatékonyak és környezetbarátok is egyben, vagy pedig importáljuk ezeket tengeren túlról, ahol régi acélművek vannak, dömping jutunk hozzájuk, és nagyobb a kibocsátás. Ezért azt kérem, fogadja el a gazdasági növekedés, a GDP növekedése nem egy az egyben jelenti azt, hogy a CO2 kibocsátás növekszik. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy az Európai Unió az elmúlt évtizedekben jelentősen növekedett. Ennek ellenére a CO2 kibocsátás jelentősen csökkent. Nem eléggé, de jelentősen csökkent. Tehát az emissziók leválasztása a gazdasági növekedésről lehetséges. Ezt meg tudjuk tenni. És egy utolsó pont, amit legalább ott próbáljunk növekedni, ahol az európai régiók még alulfejlettek. Én azt szeretném, hogy Bulgária vidéki térségeiben a régiók, vagy Horvátország egyes részeiben legyenek ugyanolyan gazdagok, olyan jólétben éljenek, mint Dublinban vagy Stuttgartban. Minden más nem szolidáris. Ezért a növekedési politika, a kohéziós infrastruktúrális és kutatási politika része kell, hogy maradjon. A dolgok leválasztása, a klímakáros emissziók leválasztása persze lehetséges. Tanács nevében megkérném Tilikainen urat, hogy kettő percben válaszoljon. You, Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, nagyon figyelmesen hallgattam az élénk vita érveit és a különböző véleményeket. Köszönetet szeretnék mondani az előadóknak, árnyék előadóknak, szakbizottság elnököknek és a frakciók hozzászólóinak, mert nagyon világosan érveltek. De ez nyilvánvalóan segítette, hogy világosabban lássuk az Európai Parlament prioritásait, és erről tájékoztatom tanácsbeli kollégáimat. Ahogy a vita során elhangzott, valóban Kettőn áll a vásár, a megállapodás és a 2020-as megállapodást azonban igyekszünk a a meghatározott határidőn belül valóban elfogadni. Akkor megadom a szót Olmájer képviselő asszonynak, az előadónak. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, tisztelt elnökség, tanácselnökség, kedves kollégák! Először is eh, Krá úrnak eh, a szavaira térnék vissza, aki a nemzeti hatásköröket és Európa semmit nem ad, és elidegenedés van a polgárokkal szemben, erre visszatérni. Egyszer is foglalkozott a költségvetési címsorokkal, amiket megerősítettünk, foglalkozott azzal, hogy például konkrét rákutatás van határon átnyúló módon egyetemek, intézmények között. Foglalkozott az üzemanyag kutatással, az interoperabilitással, energiarendszerekkel, az acéliparral, amit a biztos úr is említett, ahol időközben már szintén kutatáson vagy a CO2 kibocsátás, amit ki az acéliparban, és amit alapanyagnak használnak fel a, a vegyiparban, tehát CO2 semleges acélipar lehet. Ez mind konkrétum, és hogyha úgy gondolja, hogy az éghajlati hatásoknak nincsen értelme erre, csak azt mondom, hogyha ilyen kutatások vannak, amiket használnak, akkor az igenis az egész világ világot befolyásolja, nem csak, a, nem csak Európát. Ez a célunk, hogy modernek, versenyképesek legyünk, éghajlatra törődjünk, a környezetet kíméljük, kutatást folytassunk, amivel versenyképesek leszünk világszinten. Ez a cél, ez a cél, amit együtt akarunk elérni. Ez az, ami egyesít minket. És kedves tanácselnökség, azt szeretném, azt kívánom őszintén szólva, hogyha egy kicsit kevés merevség, hanem közös elkötelezettség lenne. Tudjuk a parlamentként, hogy nekünk is kompromisszumra késznek kell lenni, de valahogy azért a tanácsnak is mozdulnia kellene legalább egy milliméterrel előrébb kellene. És azt szeretném, hogyha november 15 előtt még tudnánk tárgyalni, mert az Európai Parlament célja megéri. Érdemes erről beszélni, és meg kell próbálni közösen erős jelzést küldeni, hogy azok az urak, akik itt fent britként kvázi a negatív oldalt hangsúlyozzák, erősen. Nekik ugye csak azt tudom mondani, hogy az Európai Számvevőszék Nagy-Britániát szintén megvizsgálja, ott is vannak nemzeti audithatóságok, amikkel kapcsolatban például Velszben fenntartások vannak, hogy nem tudják a normát teljesíteni. Nem szeretném, hogy így bánjunk egymással. Ha vannak hibák, akkor azokat korrigáljuk, akár Nagy-Britániában, akár máshogy, nálunk Németországban, de észszerű költségvetést akarunk, és kölcsönösen tisztelni egymást. Egy olyan költségvetést, amely előre visz. Ez a célom nekem. Megadnám a szót Gárdia Zabal képviselőtársunknak kettő perces hozzászólásra. Muchas gracias, presidenta. La señora Holmeyer ha hecho Nagyon köszönöm. de este debate. Eh, Tisztelt elnök asszony, Holmeyer asszony már nagyon jó végszót fogalmazott meg, Legyünk tehát rugalmasak az EU költségvetéséről folyó tárgyalások során. Ha így lenne, akkor biztos a parlament ezt képviselni. Már egyre későbbi időpontba érkeztünk, úgyhogy rövid leszek. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék készítőknek, akik nagyon sokat dolgoztak, hogy kialakíthassuk ezt az álláspontot. Nem tudom, Ottinger úrral, vagy Hán úrral, az utódjával fogjuk ezt megtárgyalni. Mindenesetre köszönetet szeretnék mondani Öttinger úrnak, bár még nem köszönnék el, de nagyon köszönöm, hogy sokszor éjfélig tartó, konstruktív eszmecserét folytattunk, tényekkel, számokkal alátámasztva, annak érdekében, hogy az álláspontokat indokolhassuk. Nagyon sok előítélettől megszabadultunk, és ez nagyon fontos volt. Köszönöm, örülök, hogy találkozunk hamarosan lezárom és holnap fogunk szavazni. mielőtt áttérnénk a következő napirendi pontra engedjék meg hogy tájékoztassam önöket hogy az itre a libe és a juri bizottság tegnap helyesbtéseket nyújtott be és ezzel kapcsolatban nem volt olyan kérés hogy ezeket szavazásra bocsássuk. éppen ezért az eljárási szabályzat two hundred and forty one cikkének negyedik bekezdése alapján ezeket a helyesbtéseket elfogadottnak tekintjük. köszönöm és akkor jön a következő napirendi pont a jelentés petri sarvamaa two thousand and seventeen évi mentestés az európai menekültügyi támogatási hivatal a nine hundred and eleven two thousand and nineteen es napirendi pont mielőtt a vitát megnyitnám szeretném ismét felhvni a figyelmüket hogy catch the eye azonnali hozzászólás illetve blue card azonnali kérdést elektronikusan is meg tudják tenni ezért kérem hogy a szavazási kártyájukat a vitákra is hozzák magukkal. és akkor ezennel megadnám a szót négy percben sarvamaa képviselőtársunknak az előterjesztés előadójának. Köszönöm, tisztelt elnök asszony! Először is szeretnék köszönetet mondani a számvevőszéknek a bizottságnak, az ügynökségek hálózatának és a parlament munkatársainak azért az rendkívül értékes munkáért, amelyet a 2017-es mentesítési eljárás során tanúsítottak. Erről az évről beszélünk ugyanis. A decentralizált ügynökségek rendkívül közvetlen hatást gyakorolnak az uniós állampolgárok mindennapi életére. Ez különösen igaz az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal esetében. A menekült válság megrázta Európát 2015-től kezdve és bár a statisztikák értelmében most már szinte megzaboláztuk ezt a válságot, menekültügyi rendszereinket fel kell ruháznunk azon készségekkel, hogy a jövőbeli válságokat elkerüljük. Pontosan ezért az EU-s költségvetési pénzeket hatékonyan kell elkölteni, és hogyha a közpénzeket valamilyen módon ö, visszaélés történik, ezt el kell kerülni. Sajnálatos módon az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal esetében 2007-ről nem mondhatjuk ezt el. Egy audit készült a számlákról, illetve voltak olyan rendellenességek, amelyeket 2017-ben minden egyes ügynökség esetében megállapítottak, kivéve az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal esetében. Nagyon sajnáljuk, hogy a számvevőszék ellentétes véleményt fogalmazott meg. Főleg nem megfelelésről van szó, a különböző közbeszerzési eljárások esetében. Ezért 2019 márciusában az Európai Parlament úgy döntött, hogy nem mentesíti az igazgatót az adott pénzügyi évre, és nem zárja le a, ezt az évet. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság szinte egyhangú szavazattal azt javasolta, hogy ne mentesítse ezt az ügynökséget 2017-re. A következő problémákat vették figyelembe. Először is az Olaf rendellenességeket talált a közbeszerzési eljárások megsértése terén, az uniós pénzközök, pénzeszközök hűtlen kezelésé, visszaélés, emberi erőforrásokhoz kapcsolódó pozícióval való visszaélések, adatvédelmi szabályok megsértése, zaklatás és 2017-ben az alkalmazatokkal szembeni nem megfelelő magatartással kapcsolatos esetekben. Aztán megállapították, hogy nincs megfelelő belső ellenőrző rendszer, és legalább 7,7 millió euróra rúgott a kifizetésekkel kapcsolatos hibák összesített szintje. Ezen kívül a 2017-es költségvetést a korábbi vezetés felügyel alatt hajtották végre. Ez a jelentés tehát erre az évre vonatkozó mentesítési eljárásról szól. Az új vezetés elkötelezte magát az ambiciózus reformok mellett, és elismerjük a belső ellenőrzési rendszerrel kapcsolatos változtatásokat. Összességében a jó vezetést nem tehetjük kockázatra, nem kockáztathatjuk, és a az EU-s pénzek megfelelő kezelését sem. Reméljük a parlament sem teszi ezt. 2017-ben fordult elő ez ennek az ügynökségnek az esetében, és így nem lehetett mentesíteni. Köszönöm. Öttinger úrnak a bizottság nevében három perces hozzászólásra. Igen, tisztelt elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Ahogy eh, az előadó Szárváma kollega a bevezetőjét elmondta, mindenképpen szeretném ennek kapcsán először is megköszönni neki az eddigi munkát. A 2017-es költségvetés igen alaposan áttekintette az EASO munkáját, pénzügyeit. A migrációs politika és a tagállamok tanácsadása tartozik az EASO feladatához, migrációs politikai kértékben való tanácsadás és jelentős mértékben járult hozzá az európai menekültügyi rendszer kialakításához. Toha további lépéseket akarunk, akkor az EASO-nak egyre fontosabb lesz a szerepe. Bizalomra kell, hogy épüljön a munkája, és függetlennek kell lennie. Az EASO a tagállamok partnere, segíti a menekültügyi rendszereiket, különösen ott, ahol magas a menekültek száma. A migránsok gyors áttelepítésénél is a, azokban a tagállamokban, amelyek önként veszik át a migránsokat, az EASO nagy segítséget nyújt. Normákat dolgoz ki a, dolgozott ki a befogadási feltételekre, amelyek Európa szerte hatályban lesznek. A tagállamoknak joga van, ezzel érnek is, hogy használják az EASO szaktudását. Egyebek között a származási országok helyzetével kapcsolatban, hiszen az EAZO ezzel, erre vonatkozóan átfogó információkat tud nyújtani. A bizottság ezek miatt az irányítás, az e-, EAZO irányításának kérdését és az elmúlt időszakok problémáit rendkívül komolyan veszi. Az EASO függetlensége fontos kérdés. 2017-es munka után szeretnénk az ügynökség munkáját táv, támogatni, javítani, hogy az eddigi hibákat, hiányosságokat meg tudja szüntetni. Megfelelő felvétellel, a belső irányítás javításával. Az EASO vezetését aktívan támogattuk, segítettük annak érdekében, hogy a hiányosságokat meg tudják szüntetni, a költségvetés, a, a pályáztatás és a, az alkalmazottak felvétele terén. Legyen világos mindenkinek, két típusa van az európai ügynökségeknek. Az egyik a, a végrehajtó ügynökség típus, ezek a bizottság feladatát segítik, egyértelmű a feladat, de, és vannak decentrális ügynökségek, amelyeket az európai ö, szekundér jog alapján állítottak fel, és ezekre ugyanúgy vonatkozik a jogi struktúra. A bizottság csak nagyon korlátozott mértékben felelős ezek munkájánál. A, az irányító testületben, ezeknél az intézményeknél minden tagállam képviselteti magát, a bizottságnak két helye van. A fő felelős azonban az ügynökség vezetősége. Ezek a decentrális ügynökségek valahol a tanács, parlament és a bizottság háromszögek között mozognak. Egyértelmű szakmai felügyelet, egy, egyértelmű szolgálati felügyelet, és alá rendeltségi funkció vagy jogi felügyelet nincs. Az elmúlt tíz év tapasztalata alapján röviden, még röviddel a kilépésem előtt egy javaslatot terjesztünk erre vonatkozóan. A decentralizált ügynökségeket támogatni kell, hiszen a jelentőségük az elmúlt években növekedett, de az egyértelmű szolgálati, szakmai és jogi felügyelet hiányzik. Hogy ez a bizottság lássa, lássa majd el, az nem bizonyos, de kell, hogy legyen egy olyan hatóság, amely a hét hét napján operatív formában dolgozik. A működőképesség biztosítása iránti felelősséget azonban valakinek vállalnia kell. Az ügynökség hiányosságokat meg kell, hogy szüntesse. Ez a feladat tulajdonképpen azonban nagyon nehéz, hiszen szükséghelyzetben vannak. A közös feladatunk az, hogy tanuljunk az eddigi eseményekből. A mostani esetre visszatérve, az irányító testülete való együttműködés, az átmeneti igazgatóval való munka jelentős előrelépést hozott. A 61 akciótervből 58-at már lezártak. 48-at, bocsánat és igyekeztek további hiányosságokat kijavítani. Belső ellenőrzések terén felgyorsították az alkalmazottak felvételét. 2019-ben például a 115 helyre 100 alkalmazottat vettek fel, és a vezetői pozíciókból csak hat van még betöltetlen. Gregory asszony néhány hónappal ezelőtt csatlakozott, de konszolidálta a munkát, és minden javaslatot, ajánlást teljes mértékben végrehajtotta, és ezzel az EASO munkáját helyreállította. A bizottság tovább fogja kísérni a következő intézkedéseket is. Az OLAF jelentés a csalás elleni hatóság a jelentésével kapcsolatban a az igazgató tanács, mint felügyelő hatóság is működik. A cél, hogy olyan intézkedéseket vezessünk be, amelyek megakadályozzák, hogy az eddigiekhez hasonló esetek felléphessenek. A bizottság elsősorban az EHZO vezetését célozta meg, annak érdekében, hogy garantálja a rendszerszerű működést. Készek vagyunk szaktudásunkat továbbra is rendelkezésre bocsájtani. Hozzá szeretnénk járulni ahhoz, hogy a menekültügyi kihívásokat megválaszoljuk. Erre már három éve javaslatot tettünk, amivel az EASO-t teljes mért, értékű európai ügynökségé alakíthatnánk át, amivel a feladatait elláthatná. Felszólítjuk a parlamentet, felkérjük, és a, a tagállamokat is, hogy a javaslatainkat elsődleges prioritásként dolgozzák fel, annak érdekében, hogy a döntés minél hamarabb megszülethessen és akkor megadnám a szót zdechovsk képviselőtársunknak a néppártból paní předsedající vážený pane komisaři köszönöm tisztelt elnök asszony szót biztos úr jelentés készítő képviselőtársam először is szeretnék köszönetet mondani Szárvama úrnak aki az előadója ennek a témának nagyon jól végezte a munkáját, és nagyon jó volt a mai napi beszámoló is, hiszen egyértelműen vázolta a problémákat. Én minden évben jártam Máltán az ügynökségnél, 2017-ben is így volt ez. És emlékszem, hogy akkor hogyan tájékoztattak az ügynökségről, hogy szeretnének bővülni, új feladatokat ellátni, és akkoriban az egyik jelentősebb, legnagyobb ügynökségé szerettek volna kinőni magukat. És mi történt a botrányt követően? Teljes mértékben összeomlott az ügynökség, mert ami itt történt, botrányos. Egyértelműen botrányos, és egyértelműen ki kell mondanunk, hogy ilyesmi, vagy ehhez hasonlót soha-soha nem szabad elfogadni. Köszöntet szeretnék mondani a számvevőszéknek is, azoknak az auditoroknak, akik együttműködtek a, az ügyben. Sajnálatos módon nem véglegesedett a helyzet. A nyomozást követően egyetemen kiderült, hogy az összes többi ügynökség számára ezt példaként kell előállítani. Szocialisták és demokraták frakciójából. Yes, thank you. Um, Köszönöm szépen. Nagyon fontos ez az ügynökség, hiszen fontos partnere az EU-nak a, a migrációs kihívások szempontjából. Az EU határain a stabilitás kérdése rendkívül fontos politikai kérdés, és sajnálatos módon emberi mhm. tragédiákat is jelent. Nagyon fontos a feladat az ügynökség, a hivatalnak. Koordinálnia kell menekültügyi kérdésekben, javítania kell a közös menekültügyi rendszer végrehajtásán, támogatnia kell a tagállamokat, hogyha nyomás alá kerülnek, mint például Görögország és Olaszország. Annak érdekében, hogy a hivatal ezeket a fontos feladatokat elláthassa, támogatásra van szüksége. De sajnálatos módon költségvetési ellenőrzési szempontból 2017-ben és azelőtt nagyon sok rendellenességet tapasztaltak ezek mind a, az irányítás, mind pedig a kifizetések szintjén történtek, és ez azt jelenti, hogy a szocialisták most nem tudják megszavazni azt, hogy a 2017-es mentesítést biztosítsuk. Bár 2018-ban változott a vezetés, Gregory asszony, az új igazgató jelentősen előrelépett a korábbi problémák korrigálása, illetve a korrekciós intézkedések terén a jövőre vonatkozóan támogatjuk, hogy ezeket az intézkedéseket végre is hartsa. Ezért nagyon örülök, hogy a holnapi szavazásra kerülő állásfoglalás ezeket a pozitívumokat is tartalmazza. A jelenlegi előrelépés segítségével biztos, hogy sikerül kijavítani a problémákat, és teljes mértékben feladatokra tudnak majd koncentrálni. Remélem, hogy most már ez azt jelenti, hogy tovább léphetünk, mert szükségünk van erre a hivatalra, hiszen fontos szövetségesünk, közös migrációs kihívásaink megoldása érdekében és hogy elkerüljük a határainkon az emberi tragédiákat. Köszönöm. Megadom a szót Strugárió képviselő asszonynak a Renew Europe képviseletében. Thank you, Chair. I will continue in uh, Romania. Köszönöm szépen, elnök asszony. Románul szeretném folytatni. Biztos úr, kedves kollégák! Azt gondolom, hogy ez a minimum, amit tehetünk, nem csak, hogy támogassuk a menekültügyi politikát, a prioritásokra is koncentrálnunk kell. Nem változtathatunk a költségvetési soron, mert ez az összeg az európai adófizetők zsebéből kerül ide, úgyhogy tiszteltbe kell tartani mindezt. A legfontosabb probléma pedig az, hogy oda kell figyelnünk arra, hogy mi történt az OLAF. Mert ami az állami költség kiadásokat illeti, meg kell tudnunk védeni ezeket az álláspontokat, Olyan intézmény vagyunk, amelynek modelljének kell lenni a jó gyakorlatnak. Felelősség teljesen kell kezelni ezt, nem csak a pénzt, az 500 millió európai állampolgár érdekében. Însă, în același timp, este o rugăminte directă și personală ca... Az elmúlt évek során azt hiszem nagyon fontos kérdések merültek fel, és biztosítanunk kell az intézmények jó működését, igaz ez az ügynökségekre is mert ilyesmi nem fordulhat elő európai szinten, hogy az európai adófizetők pénzét nem megfelelően költik el. Konkrétumokra van szükség, és nem szabad elfeledkezni arról sem, ami alapvetően fontos a menekültügyi politika szerint. Garantálni kell a végrehajtást is. A mentesítés nem csak formaságít, óriási felelősség, amelyet föl kell vállalnia ennek a parlamentnek. a megfelelő vezetés, a közpénzek kezelése nagyon fontos terület. Igaz ez az ügynökségre, és azt hiszem az egész Európai Intézmény hálózatra köszönöm. Igen. Köszönöm szépen, kedves kolléganő. Von Gramon Tabadal asszony kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Az EU-nak szüksége van egy teljesen működőképes menekültügyi támogati hivatalra. Az Európai Parlament elvárja, hogy az összes intézmény betartsa az etikai és pénzügyi szabályokat az Európai Unión belül. Gratulálnom kell Nina Gregori, nak az új igazgatónak az EASA élén, mert keményen dolgoznak a munkájukban egy cselekvési tervet követnek, és komoly eredményeket értek már el, ahogyan a kollégáim elmondták. Pillanatnyilag nagyon komoly növekedést láthatunk, mint a költségvetés területén, de a létszám területén is. Szükség van más intézmények támogatására, annak érdekében, hogy olyan ügynökség legyen az, amire szükségünk van, amely ellátja a feladatát, és támogatni képes a tagállamokat, a hatás, hatóságokat, harmadik államokat is, és azon menedékkérőket, akik segítséget kérni jöttek Európába. És ha megnézzük, hogy az EASO milyen legyen a mi véleményünk szerint, akkor szerintem a mentesítést nem szabad megadunk 2017-re. Viszont örömmel várom 2020 márciusát, amikor az EASO-nak majd megadhatjuk már ezt a bizonyos mentesítést. Köszönöm. Joachim Kúsz kolléga következik. Elnök úr, hölgyeim és uraim, emlékeztetni szeretnék arra, hogy mi a témánk. Mentesítés 2017 EASO. Vagyis egy támogató irodáról van szó. Itt nem arról van szó, hogy megmaradjon-e, vagy nem, hogy bezárjuk ezt az irodát, vagy nem. Tehát, hogy lássuk, az a fenyegetettség, amiről itt beszélnek, ez nem világos, ez meglepő számomra, mert a téma, nézzük meg mi, egy éves mentesítésről szól, és ha jól értem a költségvetési rendeletet, akkor ez azt jelenti, hogy pénzügyi tevékenységre vonatkozik, ez bevételekre, kiadásokra, stb. egy ilyen mentesítés. És itt világossá válik, hogy 2017-tel kapcsolatban vannak problémák. Az előadó úr el is mondta, hogy itt bizony több mint 10%-os eltérést tapasztalunk a pénzeknél, nem megfelelően számoltak el ezekkel, és önmagában ez a tény, hogy ezeket a pénzeket nem jól számolták el, ez jogot ad nekünk, vagy nem adja meg a jogot arra, hogy megadjuk a mentesítést. Ilyen értelemben könnyű válaszolni. Köszönöm szépen. E, Sánevszki kollega kért szót. E, panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowni państwo. Köszönöm szépen, biztos úr. Hölgyeim és uraim, tisztelt elnök úr, szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak, az együttműködést, rendkívül, ön rendkívül erős személy, mindig saját véleménye van, amit nagyra kell értékelnünk, hiszen nagyon sok embernek nincs ez meg. Nézzük most a lényeget. Ez egy rendkívüli helyzet. Elég ritka az, hogy egy igazgató igazgatót visszahívjanak egy ilyen fontos ügynökség éléről fontos munkát kellene végeznie, hiszen a menekültek száma növekszik. Nagyon sok mindenkinek fontos ez a munka, még azoknak is, akiket nem érdekel a politika. Nem csoda, hogy annyi mindenkivel foglalkozik ez a, ezzel a kérdéssel. Az elévi költségvetés tervezet azt mutatja, hogy azok, akik a leghangosabban sírnak, a menekültügyel kapcsolatban, azok bizony saját bűnökkel rendelkeznek. Köszönöm szépen. Urbán Crespo a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy menekült táborról jöttem, Lesbos szigetéről, Moriából, azért, hogy lássam, képet alkossak magamnak arról, hogy a, a menekült kérők milyen helyzetben vannak, milyen emberi jogi, jogsértések vannak. Az EASO szerepe egyértelműen feltűnik, a kifizetéseket nem biztosítják, administratív kapacitás nincs, nincs elég ember, ugyanakkor pedig szisztematikusan elutasítják bizonyos nemzetiségek, mint szírek, ira- irakiak, kérelmét. Ez nagyon aggod, nagy aggodalomra ad okot. Európai stratégiát kell a határok externalizálására kidolgozni. Az EASO tulajdonképpen a, a Törökországgal kötött szégyenletes megállapodás kinyújtott karja. Az EASO munkája emberi jogokra kell, hogy épüljön, nem pedig az Európai Unió biztonságpolitikai céljait szolgálja. Lágosz úr. Το ζήτημα που σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, το ζήτημα που προέκυψε με την Ευρω... Köszönöm szépen. Az itt jelentkező probléma az EASO-val, ez egy súlyos probléma, és azt és beszámol arról, hogy hogyan is működik ez a migráció körüli anyagi érdekeltség. Láthatjuk, hogy pénzeket más irányba csoportosítottak át, és ez nyilvánvalóan nem kedvező ez számunkra, nem tudjuk ezt elfogadni, nem fizethetünk tovább így ki pénzeket. Itt vannak civil szervezetek, és közöttük vannak olyanok, amelyek egyszerűen ellopják az Európai Unió forrásait, eltüntetik a pénzeket, Fontos, hogy itt ne álljunk meg, ahova ma jutottunk, hanem igen, és az ügyésznek is tudnia kell erről, mert vannak emberek, akik profitálnak a menekültek szenvedéseiből, és nehézségeiből, vagy például az én országom is igencsak komoly nehézségekkel szembesül. Vannak civil szervezetek, amelyek bűncselekményeket követtek el. A további hozzászólók következnek López Aquilar úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Öttinger biztos úr, a Libe bizottság, aminek vezetője vagyok, amellett szállt síkra, hogy létrehozzuk ezt az easo ezt az irodát. És itt arról volt szó, hogy megfelelő gyakorlati eszközöket alakítsunk ki, kiindulva az adatokból, a tényekből, hogy az igazságot és a hazugságot meg tudjuk különböztetni a menekült ügy területén vonatkozik ez a menedékkérőkre, és persze egyidejileg az is kialakult, hogy látjuk, hogy vannak, akik blokkolnak, és a szabályozókat nem teszik lehetővé, például a, a tanácsban nem támogatják ennek az irodának a működését. Az Európai Bizottság gyakran még támogatja is ezt, és hát persze egyesek felviák a figyelmet a 2017-es mentesítés ügyében, de 2018-ban is felmerülnek kérdések a közbeszerzés területén. Abban bízunk, hogy a menekültügyi hivatal governance terve, irányítási terve majd segít ezekben a kérdésekben megoldást találni, és ebben az esetben a Libe Bizottság is megadhatja a támogatást, mint a múltban. Köszönöm szépen. Címnyiok, Bernhard, Címnyiok. Köszönöm szépen, elnök úr. Az EU menekültügyi politikája katasztrófa, az EASO pedig egy pénz megsemmisítő eszköz. Rámutat a jelentés, hogy nincs egy ilyen ügynökségre, menekültügyekre, hanem visszaviteli ügynökségre van szükség a pénzek ablakon kidobása helyett. Hatékonyan kellene felhasználni a pénzeket a külső határok védelmére, hogy az illegális migrációt végre nullára csökkentsük. Mindenek előtt hogyha látjuk, hogy Szíriában megint háború van, hatékony határvédelemre van szükség, meg kell akadályozni, hogy az egykori terroristák